kell ítélni. Tisztelt Hölgyeim, hölgyeim és Uraim! Nagy megrendüléssel kell bejelentenünk, hogy egy nagyra becsült kollégánk, Miguel de Sacadura Cabral Portas, április 24-én 53 évesen elhunyt. Portás kolléga eredetileg közgazdászként végzett közgazdaságtant tanult, majd újságíróként dolgozott. Számos évig elkötelezetten fejtette ki ezt a tevékenységét szenvedélyesen. Mikoel 2004-ben került be az Európai Parlamentbe május 1-én. Hölgyeim és uraim, Nikoel 15 évesen a Szalazár rezsim a Lisszaboni diák mozgalomban való részvételéért elítélte. A szegfű forradalomban részt vett, és ez végül is a portugáliai diktatúra összeomlását eredményezte. Ő szenvedélyesen küzdött a baloldalon, és a demokrácia védelmért szállt síkra. Meggyőződéses európai volt, és teljes szívével a szociális igazságoság és a demokrácia mellett küzdött. És ugyan nem voltunk mindig ugyanazon a véleményen, én mindig is nagyra értékeltem a konstruktív és pozitív hozzáállását, magatartását a legkülönbözőbb vitákban. Nagyon gyakran kiállt a véleményért, és nagyon tisztességesen együttműködő kolléga volt, aki nem bújt mindenféle eljárás rendi kérdések mögé mindig is a demokratikus többség elérésére törekedett, és mindig is kiállt a szava mellett. Úgy gondolom, hogy nem tudjuk elfelejteni sem szellemét, sem humorát. Miguel azon kollégáink egyike volt, aki magán is tudott nevetni, és gondolom, hogy a mosolya mindannyian, mindannyiunk emlékezetében megmarad és ezennel szeretném részvétemet nyilvánítani ezen nehéz időkben a családjának, barátainak, kiváló képviselőtársunk hosszas betegség után, amit próbált leküzdeni, de sajnos elvesztett egy kiváló kollégát vesztettünk el személyében, és hálás lennénk, hogyha tiszteletére egy perces néma vigyázban felállással adóznánk. Köszönöm. Sehr geehrte Kolleginnen Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Kedves vendégek a galériában!